Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyem és uraim! Most kezdjük meg a munkát. Most nézzük meg a javaslatokat, ajánlásokat. Ha nincs senkinek ellenvetése a napirendek kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintem. Azt javaslom, hogy kezdjük el az első napi rendi pontot. Az első napi rendi pont az elnök közleményei, az EKON bizottság elnökének közleményei kapcsán szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy elnökünk jelenleg részt vesz a háromoldalú tárgyalásban, amely a pénzügyi szabályozást illeti, és vissza fog térni majd közénk, ha véget ért a három oldalú tárgyalás, és átveszi az elnöki szerepet. Ha megengedik, szeretném felolvasni azt, amit a kezembe adott, hogy olvassak fel önöknek. Nagyon is sűrű a mai napirend tervezetünk, mondja az elnök asszony, és mint amint látják az ütemtervből, amelyet körbe eh, jutatunk, ha úgy tetszik, minden napirendi pontnál be kell tartani az időhatárokat. Tudom, hogy ez nem ideális, de sajnos nincsen más lehetőségünk, éppen ezért nagyon hálás volnék, ha a felszólalók minden napi rendi pont kapcsán ezt figyelembe vennék. A második közlemény. Már tájékoztattam önöket arról, hogy rendkívüli ülést tart a szakbizottságunk hétfőn, július 5-én, este 7 óra és 9 óra között. Olirén biztos úr megerősítette, hogy rendelkezésünkre fog állni ezen az esti ülésen. Ugyanazon az ülésen a gazdasági irányítást és stabilitási keretet értékelő jelentést, amely az eurozónára vonatkozik. A jelentés tervezetet Feja úr fogja majd bemutatni ezen az esti ülésen. A harmadik közlemény. Azt is kértük, engedélyt kértünk egy másik rendkívül ülés megtartására, csütörtökre, július 8-ára, reggel 9 és 11 óra között. Ennek az ülésnek a nepirend tervezete magába tart, magában fogalja majd a hitelminősítő intézményeket és az Európai Központi Bankról szóló éves jelentést. Ezeket a közleményeket szerette volna önökkel tudatni, vagy is megismertetni elnök asszonyunk. Most pedig, ha megengedik, bemutatnám Algirdas Szemetan urat az agyóért és vámónióért, valamint az auditért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos szeretné bemutatni, be fogja mutatni főigazgatósága fő prioritásait az elkövetkezendő időszakra. Biztos úr, öné a szó, és 15 percet kap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Legutóbbi jelenlétem óta szeretném elmondani, hogy látom, hogy önöket nagyon érdeklik az adózási kérdések. Szeretném elmondani, hogy milyen ambícióim vannak a következő években, annál érdekében, hogy közös agendánkon tudjunk együttműködni. Megragadom ezt az alkalmat arra, hogy kiemeljem a bizottság jogalkotás és munkaprogramjának fő elemeit az adózás területén. A válság arra vezetett minden tagállamot, hogy felülvizsgálja gazdaságpolitikáikat. Vissza kell juttatni Európát, vissza kell állítani a jó lét vágányára Európát. Nemzeti szinten kell fellépnünk, illetve közös erőfeszítésekkel európai szinten is megfelelő intézkedéseket kell hoznunk. A nemrégiben bekövetkezett események bemutatták, hogy mennyire is összefonódnak az európai gazdaságok. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió koordinációs szerepe nagyon fontos, és nagyon fontos szerepet játszik a bizottság is. Én minden eszközt mobilizálni fogok, amely rendelkezésemre áll, hogy garantáljam azt, hogy a nemzeti adópolitikák összehangoltan működnek. Meg vagyok győződve arról, hogy sokkal több teret kell engedni az adózásról folyó vitának. Éppen ezért szeretnék rendesen, rendszeresen megjelenni az önök bizottság előtt. Én tudom, hogy önök nagyon nagy, nagyon értékes módon tudnak hozzájárulni ehhez a vitához. Remélem, hogy ma is konstruktív véleménycserét lehet majd végrehajtanunk az adózás kapcsán, ami a jövedelem minőségét illeti a megerősített gazdasági együttműködésben, az adózási politika hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez és a megfelelő irányítás az adózás területén ami a jövedelem minőségét, illetve hogy a bevétel minőségét illeti. Ha megengedik, akkor a válság kontextusában nagyon fontos a bevétel minősége. Ami jelenlegi pénzügyi gazdasági helyzetet, nehézséget illeti, most a tagállamoknak ambiciózus, fiskális, gazdaság élénkítő programot kell kidolgozniuk. Ebben nagyon fontos a kiadás minősége a növekedés szempontjából. De nagyon fontos az adó jövedelem minőségének a felülvizsgálata a tagállamok nagyon fontos kérdéseknek kell megfeleljenek. Például az adózási rendszerükkel kapcsolatban. Hogy hogyan lehet az adózást úgy alakítani, hogy előre vagy fellendítsük a tudás alapú gazdaságot, a munkahelyteremtés a gazdaságot. Minden egyes tagállamnak saját megközelítéséről kell döntenie. Azonban meg vagyok győződve arról, hogy 27 egyoldalú és nem összehangolt megközelítés nem a leghatékonyabb eszköz a jövő felé. Ezt figyelembe véve jelenleg elemezzük a nemzeti adóreformokat és adórendszereket az exit stratégia kapcsán. Ezen elemzés alapján a tagállamok közösen meg kívánom vizsgálni az, hogy hogyan lehet legjobban kialakítani a megfelelő politikákat. Már e, elindítottam egy adózási politikai munkacsoportot, amin én leszek az elnöke, Megkértem a pénzügyminisztereket, hogy jelöljenek ki személyes megbízottakat, képviselőket, hogy politikai szinten tudjunk összeülni és elgondolkozni azon, hogy az európai adózási politika hogyan járulhat hozzá a növekedéshez. Ebben az összefüggésben szeretnék a pénzügyi ágazat hozzájárulásáról szólni. A politikai vita ellentmondásos, és sok nyitott kérdés van még. A kérdés az, hogy az intézményeket vagy a tranzakciókat, a banki műveleteket adózzuk-e. Ezen a területen is harmonizálni kell. Az Európai Unió egyedül lépjen fel. Az ilyen adó jövedelmet, bevételt hogyan osszuk szét? Ezek fontos kérdések. A bizottság már javasolt egy első lépést, és egy banki adót kívánna bevezetni, amely hiteles megoldást kínál a problémára. Az EU tanács, az EU tanács ezt üdvözölte ezt a javaslatot. Az önök elnök asszony által márciusban előterjesztett javaslatot figyelembe véve az FTT-t gondoltuk bevezetni, amely a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adó. Ami a G20-ak hétvégi találkozóját illeti, látjuk, hogy milyen nagy kihívással kell szembenézni a globális megközelítés terén. Most meg kell határoznunk, hogy Európa egyedül kell -e járjon az ezen az adott adózáson kívül, a banki kívül, ha előre akarunk lépni, akkor fel kell mérnünk, hogy a banki adózásnak milyen hatása lesz az EU gazdaságok versenyképességére. A második. Adózás a fenntartható növekedését. Ha megengedik, akkor az egységes piac újraindításáról szeretnék szólni, és olyan eszközökről, amelyek a fenntartható növekedés segítek elő a 2020-as stratégia kapcsán. Nemrégiben Monti professzor úr jelentése kiemelte azt, hogy egy erős gazdaság Európában egy általában jól működő belső piacon alapul, ahol a vállalkozások és az állampolgárok minden lehetőséggel élhetnek. Jó adózási politika nagyon fontos a belső piac zöggenőmentes működéséhez. Arra törekszünk, hogy újjáépítsük és megerősítsük gazdaságainkat. Ezek eh, az intézkedések a klímaváltozás elleni küzdelemben és a környezetvédelemben is fontos szerepet játszanak. Túlságosan sok adó akadály gördül a belső piac tevékenysége elé. Javítanunk kellene az adózáson annak érdekében határokon átnyúló tranzakciókat a vállalkozások olcsóbban hajthassák végre. Ne feledkezzünk el az állampolgárokról sem. Az Európai Parlament jelentése, amit Krecsó készített, kiemelte azt, hogy a belső piac szívébe azokat kell elhelyezni, akik naponta foglalkoznak és élnek benne, és minden nap adó akadályokba akadnak, vagy, vagy ö, kerülnek az állampolgárok. Mire is gondolok? Kettős adózás, adózási diszkrimináció. Ezek ellen kívánok fellépni a jövőben. Mit értünk el eddig? Április 27-én egy vitafórumot indítottunk el, amely keretében megkértük a vállalkozásokat és egyéneket, hogy számoljanak be a kettős adózással kapcsolatos eredményekről, amikor a határokon át haladva ö, folytatták ügyleteiket. Aztán foglalkoztunk az örökösödési adó által okozott nemzetközi vagy európai problémákkal. Meg kell nézni, hogy milyen volumenűek ezek a problémák, és ezen az alapon lehet majd meghatározni a politikai válaszokat. Ami az úgynevezett megfeleltetési költségeket illeti, itt például volt egy áfa számlázási javaslat. A tanács nem ment annyira messzire, mint a parlament és a bizottság, mégis hozzájárult ahhoz, hogy az üzemeltetők, fenntartók számára csökkentsük az úgynevezett megfeleltetési költségeket. Ami az egységes piacot illeti az adózás területén, milyen intézkedéseket kívánunk bevezetni? Harmonizálni kell a vállalati adó alapot. Közös eh, EU szabályok segítségével ki lehet, el lehet kerülni a nemzeti rendszerek közötti egyenlőtlenségeket, és csökkenteni lehet az nemzet megfeleltetési költségeket az olyan vállalkozások esetében, amik több mint egy tagállamban működnek. Második, szeretnék egy zöld könyvet készíteni az ÁFA rendszer felülvizsgálatáról. Szeretnénk a vállalkozások számára sokkal kedvezőbb, kellemesebb áfa vagy héja környezetet teremteni. A harmadik, ami a nyilvános vitafórum eredményeit illeti, ezen eredmények alapján szeretnénk majd egy jelentést készíteni, amely egy cselekvési programot dolgoznak ki, amely fellép a kettős adózása kapcsolatban, ide tartva, ideértve a különböző örökösödési, visszatartási és egyéb adókat. Én úgy gondolom, hogy itt az idő arra, hogy egy zöld adózási programot vezessünk be a klímaváltozási célkitűzéseinkkel összhangban. Az energiaadózás irányelv felülvizsgálata nagyon fontos elemet képez ebben a rendszerben. A biztosok múlt héten megvitatták az energiaadó irányelvet. Konszenzusra jutottak azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi rendszer nem működik annyira jól, mint működhetne, nem éri el a közös célokat, ahogy szeretnénk, az energiahatékonyságot, illetve a klímaváltozás elleni küzdelemben sem értünk el olyan jó eredményeket. Nagyon sok téma merült fel a vita során. Ezeket figyelembe fogom venni, amikor elkészítem a hatástanományt, amely kísérni fogja majd azt a javaslatot, amit szeretnék mielőbb előterjeszteni. A harmadik dolog. A jó irányítás, kormányzás az adózás területén. Hadd fejezzem be azzal, hogy azt mondom el, hogy nagyon fontos, hogy fenntartsuk a tagállamoknak azon a lehetőségét, hogy adókat vethessenek ki, kiváltképpen az ilyen gazdaságilag nehéz időszakban. Ennek érdekében az Európai Uniónak fel kell lépni az adó csalással szemben, és továbbra is irányítanunk kell, nemzetközi szinten vezetnünk kell a jó adózásról szóló kampányt. Örülök annak, hogy az Eurofiszkel kapcsolatban a hónap elején a tanács megállapodás jutott. Az Eurofisk egy korai előrejelzési rendszer lesz, amely az csalás ellen fog fellépni. Nemzetközi szinten eredményeket értünk el, az adózás és fejlesztésről szóló kommuniké kapcsán, amely a fejlődő országokra vonatkozó tevékenységet illeti. A legutóbbi ECOFIN ülésen felhívták a bizottságot arra, hogy Liechtensteinnal és Izlanddal, Svájca, bocsánat, felvesse az adó verseny kapcsán az etikai kódex kérdését. Ezen a héten is tárgyaltam ebben a témában. Ami jövőt illeti, meg vagyok győződve arról, hogy meg fenn kell tartani a káros adóverseny elleni küzdelmet az EU-n belül és a nemzetközi partnereinkkel együtt. Egyetértek Dominici úrral, aki jelentésében az adózási területen a jó irányításról szólt. Ami az etikai kódex kiterjesztését illeti harmadik országokra, ez nem elég. Az etikai kódex hatáját kell felülvizsgálni, együttműködve a tagállamokkal. Egy másik prioritásunk, hogy az ECOFIN eredményt érjen el az úgymond, úgynevezett jó irányítási csomagban. Itt az adminisztratív együttműködésre van szó, a csalás elleni küzdelem kapcsán felmerülő a harmadik országokkal. A mai napig az eredmények nem voltak annyira kielégítőek, ahogy azt a soros elnökség és a bizottság szerette volna. A tárgyalások nehézkesen alakulnak. Azonban szorosan együtt fogok működni a belga elnökséggel annak érdekében, hogy ezen a területen is eredményt érjünk el. Elnök úr, tisztelt képviselők, én három fő elemét emeltem ki az adózási politikámnak, és a 2010-2011-es munkaprogramról is szóltam. Úgy gondolom, hogy egy új lendület fedezhető fel az európai adózási területen. Azt szeretném elmondani, hogy a mostani helyzet fenntartásával vagy elszigetelten nem tudunk eredményt elérni. Ha élünk ezzel a lehetőséggel, meg vagyok arról győződve, hogy minőségi adózást tudunk bevezetni, amely pozitív eredményeket hoz a vállalkozások és az állampolgárok, fogyasztók számára. A tanács fog dönteni Önöknek nagyon fontos politikai szerepük van, nagyon fontos, hogy támogatásukról biztosítsanak minket itt és a tagállamokban is, annak érdekében, hogy olyan eredményt érjünk el, ami a legtöbb e, európai vállalkozás és polgár szerint az Európai Egység befejezetlen dimenziója. Köszönöm szépen a figyelmüket, és örömmel nézek elébe a gyümölcsöző együttműködésünknek és az eszmecserének. Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos úr. Emlékeztetem a kollégákat arra, hogy az Econ bizottság strukturált párbeszédet folytat négy biztossal. Almunia, Barnier, Rén és most Semete biztos urakkal. Köszönöm annak az előadást amely ennek a keretében hangzott el. Pulman úr kért szó. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, amit elmondott nekünk, mm, jól hangzik. Nyilván az Európai Uniónak szüksége van elmélyített párbeszédre az adópolitika területén. Ezt senki nem akarja kétségbe vonni. Ugyanakkor meg szeretném önt kérni arra, hogy próbálja meg velünk együtt értelmezni, értékelni a Torontó utáni helyzetet. Örülnék annak, hogyha ön velünk együtt gondolkodna. Én elmondom önnek az én véleményemet. Nem sikerült fő kérdésekben előre jutni a válság kezelése területén, mert az Európai Unió továbbra sem egységesen lépett föl a G20-ak ülésén. Mindig, és most is voltak ki ugrók. Ugye a fejlődő országok nem látják, hogy Európa egységes lenne, és az USA sem látja, hogy miért kéne velünk partnerségre lépnie bizonyos problémák megoldására, hogyha nincsen európai szinten egység, közös intézkedéscsomag a gazdaság élénkítésére. Tehát továbbra is nálunk maradt a labda, a feladat, hogy egységesítsük a fellépésünket. És az Európai Parlament önt már egyszer megkérte arra, hogy konkrét javaslattal éljen, most Torontó kapcsán, emlékezzen rá, itt a mi bizottságunk javaslatára a plenárison többségileg úgy döntöttünk, hogy a pénzügyi tranzakció adó hatásmechanizmusának felmérését kérjük öntől, mint a válságkezelés egyik módszerét, mint egy bevételi módszert elemezze a bizottság, és tegyen javaslatot az Európai Unió többi intézménye számára, mikor érkezik meg hozzánk ez az értelmezés és ez a javaslat. Most már eljutottunk egy olyan pontra, ahonnan nem lehet mellé beszélni, ez a világgazdaságot, az Európai Unió gazdaságát is károsítja, és úgy érezzük, hogy most a bizottságnál van ez a feladat, mert konkrétan a parlament nem csak megkérte a bizottságot erre, hanem felszólította a bizottságot néhány hónappal ezelőtt arra, hogy tegyen ilyen értelemben javaslatot. Thank you for your question. Köszönöm a kérdést és a megjegyzéseket. A G20-ak találkozójának eredménye szerintem egyértelmű. Az Európai Uniónak volt saját tárgyalási álláspontja adó és pénzügyi témákban, a globális szinten a globális szintű megoldásokra volt javaslatunk, a G20-ak mély érdemi megbeszélést folytattak, és világos, hogy nagyon nehéz ennyi országnak megegyezni ilyen részletkérdésekben, adózási kérdésekben. És ön is tudja, hogy a bizottság javaslatot tett a, az úgynevezett bankadóra, a bankok megadóztatására, a pénzügyi ágazat további problémáinak megelőzése érdekében, és most értékeljük éppen azt, hogy mi lenne a következménye egy további adójavaslatnak, mint például ugye a pénzügyi tranzakció adó és én megkértem a szolgálataimat, hogy ezt az elemzést végezzék el, a pénzügyi tranzakció adó, vagy egyéb pénzügyi tevékenységekre kivetett adók hatása. Tehát az alternatívákat is vizsgáljuk az Európai Monetáris Alap vonatkozóan, és nyilván európai szinten is vizsgáljuk ezt, nem csak globális szinten, hogy mi az, ami a mi versenyképességünket javíthatná, és ha elkészült ez az elemzés, amely mondom jelenleg zajlik, amelynek az elkészítése zajlik, akkor egyeztettünk az érintettekkel, a tagállamokkal, a parlamenttel, és utána tudunk majd következtetéseket és végső döntéseket meghozni. Levonni és meghozni. Elnök. Megadom a szót Lambert úrnak. Köszönöm, elnök úr. Semete biztos úr, üdvözlöm önt. Ö, nem csak az ön személyét üdvözlöm, hanem üdvözlöm azt, amit elmondott, mert zene volt ez füleinknek. Örülök annak, hogy ön azt látja, hogy lendületet sikerült vinni a folyamatokba, és egyetértünk önnel abban, hogy itt az ideje a gyorsításnak örülünk annak, hogy hajlandó velünk egyeztetni. Ez az ön szájából nagyon hihető, mert amikor bemutatkozott nekünk biztos jelöltként, akkor is elkötelezte magát a parlament felé való nyitottságra. Számos elképzelését, célját is üdvözöljük, az adópolitikai kezdeményezést különösen. Rompöly biztos úr is hasonló értelemben nyilatkozott, és az ő munkacsoportja, ami a, ki, a kiadási ö, ö, oldalal foglalkozik, mintha mégiscsak ö, eltérő nyilatkozna attól, a, amit ön mond, a bevételi oldal felelőse. Jó lenne, hogyha a két dolgot közelebb lehetne egymáshoz hozni, hiszen a költségvetés mindig bevételekről és kiadásokról is szól. A G20-szak találkozójának eredményeiről jó lenne valóban ma beszélni. Szeretném megkérdezni, hogy az EU-nak ön szerint saját utat kellene járnia, vagy globális megoldásokon kell nekünk is gondolkodnunk? Mert ha globális megoldásokon gondolkodunk, akkor lehet, hogy évtizedekig is eltart az egyeztetés, az elindulás, tehát ön szerint bevezethetőek ezek az intézkedések, mint például a banki adó, a környezetvédelmi adó európai szinten, vagy meg kell várnunk, mint sikerül globálisan megegyezni ezekről? Mi tudom, hogy Európa élen jár ezen adók bevezetés tekintetében, mármint a javaslattétel tekintetében, csak azt nem tudom, hogy elinduljunk-e magunk is, vagy várjunk a többiekre. Ön versenykérdésekről is beszélt, amelyek az FTT-vel kapcsolatosak. Look at what we said about uh, carbon pénzügyi tranzakcióadóval kapcsolatosak. Én itt felvetném a szénkibocsátás adó kérdését is. Nyilván ugye a versenyt védeni kell, a cégeinket védeni kell, ugyanakkor ha megnézzük a, a tényeket, itt gyakorlatilag nem 160, hanem csak 5-6 ágazatot érint egy-egy ilyen adótán túlzottak a félelmek szerintem. Igenis van a pénzügyi szolgáltatásoknak egy erős belső piaca, amely kibírhatja az ilyen típusú adókat. Hogy aztán az ebből származó bevételeket hogyan kellene szétosztani, a pénzügyi tranzakció adóból származó pénz szerintem nem a tagállamoknak kéne bevételeznie, hanem az EU-nak, és az EU oszthatná azt tovább a, to- a tagállamok felé, ö, esetleg összefüggésben a tagállami befizetésekkel, az EU költségvetésének tükrében. Egy olyan win-win mindenki nyertesnek érzi magát helyzetet kéne teremteni, ahol az EU is kap a tortából egy szeletet, de a tagállamok sem szívják a fogukat utána. Két hete talán már a parlament hozott egy olyan állásfoglást, hogy az ilyen irányú értelmű ambícióit a bizottságnak mi támogatjuk. Konkrét javaslatokat fog a zöld frakció majd ebben az ügyben tenni a nyári szünet után, és várjuk a jövőben is, hogy ön egyeztet velünk, és közös napi rendet sikerül majd talán így kialakítanunk. Thank you very much for, for your... Köszönöm kedves szavait! Örülök annak is, hogy a adópolitikai csoport létrehoztát üdvözöltem. Úgy vélem, hogy rendkívül fontos az adókérdésekben politikai vitát folytatni, politikai párbeszédet folytatni itt az EU-n belül. A jelenlegi problémánk az, hogy nagyon jó a szakmai szintű vita, de a politikai szintű vita nem kíséri ezt ugyanúgy párhuzamosan adó témákban. Aztán a kiadás és bevétel kérdésben is el kell mélyíteni a, a vitát, hiszen az adópolitika nem pusztán a, az egyikről szól, hanem mind a két a fizetési mérleg mindkét oldaláról, a bevételekről és a kiadásokról is. Nagyon sok tagállamban konszolidálni kellett a fizetési mérleget, ugyanakkor ezt sokszor sikerült ügyesen, bölcsen megtenni. A pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, ahogy említettem, a G20-as csúcs találkozó után tisztult a helyzet. Milyen szándó elemzést kéne készíteni arról, hogy milyen alternatívák lehetségesek? Miből induljunk ki? csak különböző kötvények és tőzsdén szereplő értékpapírok tartozanak ide, vagy egyéb bevételek is. A jövőbeli adó természet ettől fog függni. Én természetesen nagyon nyitott vagyok bármilyen megoldás előtt, fontos lenne tehát önökkel ezt megvitatni, illetve az új fórumon, a Tax Policy Groupon, az adópolitikával foglalkozó munkacsoporton is kitűnő lehetőség lesz majd erre. Elnök, köszönöm szépen. Beres asszony, a következő. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nem fogom megismételni, amit az előttem szólók már mondtak. Az adózás, pénzügyi tranzakciók adózás, adóztatása kapcsolatban, az ön mandátumon túl, a bizottság tagjaként. Azt hiszem, hogy önnek különleges felelőssége van ebben a témában. Mert ha megnézem azt a válságot, amelybe belemártottak bennünket, elnök, Berez asszony, ha kicsit megállna, mert az angol tolmácsolása van egy kis probléma, hogyha egy percre meg tudna állni. Sosem tudtam, hogy nem lehet a franciáról angolra tolmácsolni. Egy pillanat, mondja az elnök. A kettese kapcsolata biztosok hogy kérdezi Berez asszony. Elnézést kérünk. Na, hát mondja Berez asszony. Visszatérve arra, amit mondtak az előttem szólók, a pénzügyi tranzakciók, az FTT-ről szóló konkrétumokról. Szeretném felépni a figyelmet arra, mint illetékes biztos, a biztosok kollégiumának tagjaként gondolom, hogy nagyon erős aspiráció jellemzi többeket, ami a válságot illeti. Most van egy olyan kezdeményezés, amely a pénzügyi tranzakciók megadóztatásáról szól. Nem tudom, hogy ez hogy fogja kibékíteni az állampolgárokat az Európai Unióval, de biztos, hogy kérem szépen, ragadja meg az alkalmat, legyen kezdeményező az FTT területén. Azt hiszem, hogy önt jobban megértenék az állampolgárok, ha kezdeményezőleg lépne fel. A hasznos kezdeményezések nagyon fontosak, nem fogok minden konkrét gyakorlati elemet felsorolni, ezek nem helyettesíthetők más adózási struktúrákkal. Amikor hallgatom azt a vitát, legyen szó itt az FTT-ről, vagy másról, két teljesen más tájról van szó. Én azt hiszem, hogy a pénzügyi tranzakció megadóztatásának egyik érdeme az, hogy szabályozó jellegű a piacokat szabályozó jellegét nem szabad alábecsülni, és olyan kapacitása is van ennek az adónak, hogy a jövedelmeket, a bevételeket bizonyos eh, beruházásokra lehet fordítani, amikre nagyon is szükségünk van, olyan beruházásokat lehet ebből a különleges adóból finanszírozni. Ebből a szempontból a kék 20 konklúziói. Most nézem meg, három van, hármat nem látok semmi hivatkozás az FTT-re, a G20-szakról szóló konklúzióban. Aztán, aztán látom a függelékben, ami a tőke követelményeket illeti, az egyes függelékben semmi konkrétum nincs, a 21-es bekezdés semmi konkrétumot nem említ az elvárásainkhoz képest, és ami a g közön a konklúziót illeti, van egy téma, ami úgymond divatja múlt, pedig ez a téma egyik legfontosabb napirendi pontja volt az előző Géhúzat találkozónak. Az adóparadicsomok megszűntek volna. Ennyire divatja múlt, hogy nem is jelentkezik a géhúzaknak, nem kell ezzel foglalkozni. Hát nagyon jó. Nos, ami a g 20 csúcsák között életi foglalkozik különböző kockázatokkal, ugye a fejlesztéssel, Tudjuk, hogy az adott paradicsomok milyen szerepet játszanak, a fejlődő országoktól vonnak el fontos bevételeket, amelyek fejlesztésüket finanszírozhatnák. Nos, biztos úr, ha megengedi, három másik pontról szólnék még, ha engedélyt kapok az elnök úrtól, még három kérdést tennék fel. Az első. Azt nagy örömmel hallottam, hogy ön szólt arról, hogy a vállalkozás vagy a vállalat adó újraindításáról szólt. Ez egy nehéz téma, nagyon kemény, de nagyon lényeges. Ha megengedi, azt mondanám, hogy nagyon fontos, itt a Monti csomagról van szó. De ön csak megemlítette mellesleg. Szeretném elmondani, hogy ezt a munkát hogy kívánja újraindítani? Mit fog tenni a, a ön elődje által be nem fejezett munkával, egy kicsit világítsa meg ezt a kérdést. És mondja el nekünk azt is, hogy ön szerint ezt a dossziét hogyan lehet a Monti csomag többi elemével összekötni. Én eléggé gyanakvó vagyok. A Monti csomag, ahol a legliberálisabb elemek a TGV sebességével száguldoznak, egy gyors, nagysebességű vasút sebességével, a fiskalitás a kis regionális, a piroska vonattal közlekedik, amelyik megáll minden megállónál. Nos, a második kiegészítő kérdés. Az a benyomásom, de lehet, hogy nem hallottam minden elemét annak, amit ön elmondott, aztán, hogy nem beszélt a pénzügyi rendszerekről, olyan rendszerekről, ahol rövid távú jövedelemre, például a vállalkozások irányítása kapcsán a rövid távú jövedelemre szerzése irányuló tevékenység. Kérdéséről nem beszélt, azt hiszem. Az utolsó kérdésem, a munkacsoportban, amelynek elnöke Armand van Rompuy úr, nagyon sokat beszélnek a szankciókról, amelyeket alkalmazni lehet itt-ott bizonyos tagállamokra, akik nem tartják be a szabályokat, vagy a derogációt kérnek a szabályokból. Egy ideje már annak, hogy több megfigyelővel azt javasoltuk, hogy intelligens szankciókon gondolkozunk. Nem hiszem, hogy jó lenne <clears throat> szerencsétlen beteget még tovább kínozni, hanem inkább a helyzetén próbáljunk javítani. Például, aki túlzott deficittel, túlzott hiányal rendelkezik egy olyan tagállam, például meg kell növelnie az áfát, vagy a ö, szénadót, vagy a szénhidrogén alapanyagra kivetett, vagy ökoadót, vagy kőolajadót. Aztán a bizottság elgondolkozhatna azon, hogy ilyen szankciókat lehetne bevezetni. Esetleg erről tudna valamit mondani? Ön Rénóra szokott-e erről tárgyalni? Thank you very much. There were quite many questions. Köszönöm szépen. Ez valójában több kérdést is rejtett az ön kérdése. Próbálok ezekre egyenként válaszolni. A pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, illetve a pénzügyi tevékenységről szóló adóval kapcsolatban csak ismételni tudom azt, amit már elmondtam. Mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai. Alaposan elemeznünk kell mindkét lehetőséget, és önökkel, a parlamenttel, illetve az érintett felekkel ezzel kapcsolatban konzultációt, párbeszédet kell kezdeni. Említette ezzel kapcsolatban azt, hogy Említette azt, hogy a javadalmazás területén nagyon jellemző az, hogy rövid távú érdekeket veszünk figyelembe. Nos, figyelembe kell venni természetesen a pénzügyi intézmények profitját, illetve jövedelmezését, hogy ez, ezeknek az adóknak milyen hatása lesz a tevékenységükre. Tehát elképzelhető, hogy eluralkodnak ezek a rövid távú nézetek. Ami a vállalkozások közös adóalapját illeti, nagyon is aktuális a kérdése. Felkértem munkatársaimat arra, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést a multinacionális cégek, illetve a kis- és középvállalkozások szempontjából, és erős, e, egyszerűsítsék le ezt a javaslatot úgy, hogy ez alkalmazható legyen a kis- és középvállalkozásokra, abban az esetben, hogyha meg szeretnének jelenni a nemzetközi szintére. Jelenleg folynak a hatástanulmányok ezzel kapcsolatban. A legfőbb kérdésekre szorítkozik ez például arra, hogy ez egy közös vállalati adóalap legyen, vagy egy közös konszolidált vállalati adóalap, és ha ez az utóbbi valósul meg, akkor ez vajon kötelező érvényű legyen, vagy választható. Mint említettem, jelenleg folynak ezek, az, ezek a vizsgálatok, hatáselemzések, reményeim szerint az idén ez a folyamat lezárul, és így jövő évben ezzel kapcsolatban előállhatunk egy javaslattal. Tehát jövő év első felében várható ez a javaslat. Szankciókkal kapcsolatban Szerdán a gazdasági kormányozással kapcsolatban folytatunk majd tárgyalásokat. Oli Rénnel megerősített együttműködést működtetünk ezen a területen, és eh, manapság nagyon fontos az, hogy eh, jól működjön ez az együttműködés. Oli Rén tárcájának szempontjából is fontos ez. Tehát mindenképpen ki kell alakítani egyfajta szankciórendszert, mégpedig úgy, hogy a lehető leghamarabb ez használható lehessen, hogy ne mérgesítsük el tovább a helyzetet olyan tagállamokban, ahol már most is számos nehézséggel küzdenek. Tehát jelenleg Oli Rén éppen ezen munkálkodik, a javaslatot készíti elő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Klute úrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Én is a tranzakció adóval kapcsolatban szerettem volna kérdezni. A kollégák is sok kérdést föltettek már, ezekre már válaszolt ön, tehát ezeket most nem ismétlen meg. De felhívom a figyelmét arra tényleg, hogy nagyon sokan érdeklődünk a e kérdés iránt, tehát látja, és a frakcióm nevében is hangsúlyozni szeretném, hogy várjuk a konkrét javaslatokat. Az a benyomásunk, hogy most már valaminek történnie kellene. Ezt egyértelműen le kell szögeznem. Görögországra viszonylag gyorsan reagált a bizottság, ami a költségvetés konszolidációját illeti. Ez persze belenyúlt a polgárok zsebébe, a bankokéba is, de főleg a polgárokéba, és ahhoz, hogy a polgárok elfogadják az ilyen intézkedéseket, miután ugye rossz pénzügyi döntéseket hoztak egyes intézmények. Gondolom, hogy elvárható ezután, hogy gyorsan cselekszünk és megpróbáljuk enyhíteni a adófizetők helyzetét. Lassan. Ezt tehát mindenképpen el szerettem volna mondani. A második mondani valón pedig arra vonatkozik, hogy a német újságokban az utóbbi napokban többször szó volt arra, hogy 15%-kal megemelték Romániában a hozzáadott értékadó helyi megfelelőjét, az áfát, és szeretném tudni, hogy mit gondol erről. Egy olyan országban, ahol viszonylag ugye alacsonyak a jövedelemszintek, nem túlzott egy ilyen 15%-os áfa kulcsemelés? És ezáltal nem pont a bankok, ebből nem a bankok profitálnak pont, akik az egész válságot okozták? Ön ezt igazságosnak látja? Helyesnek gazdasági értelemben? a belső piac fejlődését is lassítják az ilyen intézkedések, és ráadásul belenyúlnak a polgárok zsebébe. Ha azt szeretnénk, hogy a polgárok támogassák az európai intézkedéseket, akkor az ilyen nemzeti intézkedések meglehetősen ellenében hatnak ennek a igénynek. Uh, thank you very much. Uh, uh... uh. Köszönöm a felvetéseket. Valóban az előző témában már sok kérdést kaptam, és már megígértem, hogy amilyen hamar csak tudjuk, a, az elemzés eredményeit önökkel közöljük. Tehát a tranzakcióadóra vonatkozó javaslatainkat. Tudja talán, hogy az EU szinten van egy 15%-os áfa minimum, ugyanakkor az alfa maximumát az EU nem határozta meg, de van egy gentleman's agreement, hogy 25%-nál többet egy tagállam sem szab ki. De jogi értelemben bármely tagállam emelheti az áfát, maga határozza meg, hogy a, az áfa mennyi. Nem csak Románia, hanem más tagállamok is egyébként emeltek az utóbbi időben, amelyeknek a költségvetése bajba került vagy javaslatot tettek áfa emelésre. Saját hazámban is 18-ról 21 százalékra emelte a kormány az áfát, és tudom, hogy más országokban még nagyobb mértékű volt ez az emelés, mert hát tudjuk, hogy az áfa alapja nagyon széles, és ez egy jó bevételi forrás a kormányok számára komoly bevétel növekedést okozhat az áfa emelés. Értem én az ön álláspontját, hogy valamilyen regresszív rendszert kéne bevezetni, és meg kéne védeni a polgárokat is, de a tagállamoknak erre lehetősége van. Tehát ebbe az EU nem szólhat bele, a szociális kérdéseknek a saját, tehát a minden kormánynak magának kell megfontolnia és megoldania a szociális aspektusokat egy áfa növelés kapcsán, de egyébként abban egyetértek önnel, és pont ezért mondom, hogy szükség van erre a Tax Policy Groupra, hogy legyen egy olyan fórum, ahol a tagállamok a bevált vagy nem bevált gyakorlatokról egymással egyeztetnek, és nem teljesen függetlenül hoznak egymástól ilyen jellegű intézkedéseket. A jó és a rossz példából is lehet tanulni, és hát ezt a tagállamok egymás között megvitathatják, hogy melyik intézkedés válik be. A tagállamok többségének most rendbe kell tennie az állam háztartását, és annál időszerűbb most ez a fórum, ez a vita, a folyamatos egyeztetés arról, hogy hogyan lehet okosan megszervezni az exit stratégiát, miközben hát a bevételekről sem mondanak le a tagállamok. Okay. Thank you. Now the floor is uh, to Köszönöm, most Eszelje asszony kap szót. Köszönöm szépen a szót. Biztos úr, az adópolitika a gazdaságpolitikának egyik befolyásolási eszköze, sőt számos egyéb ágazatra is hatása lehet. És azok a tagállamok, akik szeretnék a költségvetésüket rendbe tenni, nyilván hozzányúlnak az áfához. A legtöbb országban most vita van az áfáról. A gazdasági válság, válság idején azonban ugye egyre nagyobb az igény arra, hogy összehangoltak legyenek a nemzeti gazdaságpolitikák. És szeretném tudni öntől is, bár a Finn biztostól, réntől is megkérdeztük ezt, hogy ön hogy gondolja, hogyan lehet hosszú távon ö, elkerülni az olyan helyzeteket, hogy a nemzeti szuverenitás sérelme nélkül lehessen mégis európai intézkedéseket hozni, mert a gazdaság és adópolitikák egyelőre nem konvergálnak kellőképpen, és a közös adókról nincsen még közös álláspont. Tudok arról, hogy vannak tagállamok, amelyek fontolgatják egyes adónemek emelését, különösen ugye itt valóban az áfáról van szó, Ugyanakkor a legtöbb tagállamban nagyon gyenge hatásfokú az adóbehajtás. Az adó elkerülés, az adó csalás nemzeti sport sok tagállamban. Tehát nem biztos, hogy a, munk a munkára kivetett adókat kéne növelni, hanem oda kéne figyelni az adóbehajtás hatékonyságára is. Hogyan lehetne esetleg az adóbehajtás hatékonyságának növelésével, ennek ösztönzésével javítani az adó rendszerek minőségét. Van-e erre vonatkozóan a bizottságnak elképzelése? Korábban is megpróbáltuk ösztönözni a tagállamok közötti együttműködést, hogy legalább a határokon átnyúló adócsalásoknak elejét vegyük, de a rendszerek bonyolultak és nem világosak a, az egyes polgárok számára. Az áfa valóban aktuális kérdés, sok tagállam emelte az áfa kulcsát az utóbbi időszakban, És pont a szolgáltatási ágazatban, amely ugye munkaigényes ágazat, ez speciális gondokat okoz. Megdrágítja a munkaerőt, az áfa közvetetten erre is kihat, a materiális költségekre meg eleve és ez a kis méretű vállalkozások dolgát különösen megnehezíti. Uh, well, uh... Nos, nagyon szépen köszönöm a kérdéseit, és most Ami a megerősített gazdasági irányítást illeti, nos hát uh, nagyon fontos kérdés ez. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Nem szabad persze a tagállamok szuverenitását aláásni, ami azt jelenti, hogy saját politikáikat kívánják persze kialakítani, ugyanakkor garantálni kell, hogy ezek a politikák valóban fenntarthatóak, abból a szempontból, hogy a stabilitás és növekedés egyezmény megvalósítását, a makroökonomiai stabilitás szolgálják. Ami az adózás területét illeti, nos hát, és a harmonizált közvetett adózás területén történő együttműködést, ami illeti, persze mindig lehet javítani a helyzeten, szükség is van arra, hogy javítsunk a helyzeten, van még mit tenni, ami a közvetlen adózást illeti. Én azt javaslom, hogy harmonizáljuk a vállalati adóalapot, mert nagyon fontos ez a belső piac fejlődése szempontjából. De nem gondolom azt, hogy az adó kulcsokat kellene harmonizálnunk. Az adókulcsok szerintem a tagállamok szuverén jogait kell képezzék. Nos, hát a kulcskérdés itt nem a harmonizáció, hanem a jobb koordináció. Amit meg szeretnék valósítani, az egy olyan rendszer, ahol a tagállamok és az adózási munkacsoport együtt tudna működni, és tanulna egymástól mind a két fél. Annak érdekében, hogy rendszerüket intelligensebbé tegyék, és növekedés orientáltabbá. Ami az adóbevételeket illeti, illetve az adócsalást, az adóelkerülést. Ez egy súlyos probléma, kiváltképpen a válság idején. És igazán remélem, hogy az Eurofisk felállításáról szóló döntés ahhoz vezet hozzá, hogy ezen a területen, az áfa területén felmerülő csalás kérdéseiben előre tudjunk lépni, hiszen hát időbe telik még ez a struktúra feláll. Nagyon fontos a gyorsabb információcsere a tagállamok között. Így lehet ezzel a kérdéssel igazán megbirkózni a határokon átnyúló áfa csalásokkal kapcsolatban, hogy áfa, igen, az a kapcsolatban, az együtt együttműködünk a jövedéki adó kérdésekben, például a cigaretta esetén, a határ területeken, a határok mentén valóban nagy probléma ez, és hamarosan hallanak majd bizonyos ezen a téren tett intézkedésekről. Ami az áfát illeti, és ami az adózás mértéket illeti a munkaigényes ágazatokban, nyilván tudják, hogy az áfa irányelv a tagállamoknak lehetővé teszi, hogy csökkentett áfa kulcsot vezessenek be a munkaigényes ágazatokban, de ők, a tagállamok döntenek erről. Ha a személyes véleményemet kérdezi, hát az adó, az áfa mentességet, az áfa csökkentési arányt, vagy kulcsot, én nem gondolom, hogy ez egy jó dolog. Szerintem ez az engedmény, ez nem igazán felel meg annak, amit szeretnénk, de a tagállamoknak joguk van az irányelv hatáján belül szabadon mozogni, ami a csökkentett áfakulcsot illeti, a tőke vagy a munkaigényes szolgáltatások területén, ez az irányelv egyik függelékében szerepel. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Baszeszkó asszonynak. Köszönöm szépen, biztos úr. Van egy kérdésem. Ha megnézzük a pénzügyi ágazatot, hogy lehet a fogyasztókat, a bank ügyfeleit megvédeni, hogy ne ők fizessék ki a számlát? Szeretnék megjegyzést tenni a kollégámra vonatkozóan. Attól tartott a kolléga, azt mondta, hogy a megnőtt az áfa kulcs Romániában. Szeretném elmondani neki, hogy az elfakulcsot azért hoztuk, mert a nemzetközi valuta alappal kapcsolatos megállapodás a nemzetközi valuta alap kérte, hogy növeljük meg az álfakulcsot. Először is azért döntöttünk így, mert először is csökkenteni kellett 15%-kal a nyugdíjat, a, és 25%-kal akarták csökkenteni a köztisztviselőknek a fizetését. Ezt viszont elutasították, a nyugdíj és fizetés csökkenését, és így az áfa növelés mellett döntöttünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a megjegyzéseket a második ponttal kapcsolatban. Szóba került a, a pénzügyi tranzakciós adó hogy esetleg ezt a fogyasztónak kellene megfizetnie. Nos, hát ez a kérdéssel nagyon komolyan kell foglalkozni, amikor elemezzük ennek az FTT-nek a hatását. Ez valóban egy fontos kérdés, és meg kell néznünk, hogy milyen hatással járna a fogyasztókra az, hogyha bevezetjük ezt a pénzügyi tranzakciós adót, vannak más elemek is, amelyeket meg kell néznünk a hatástanulmány kapcsán. Más kérdések is, például, hogy például az ár ingadozás, az árfluktuáció problémájára is mm, találunk-e megoldást. Ezek nagyon nehéz kérdés, különböző nézőpontok vannak ezek kapcsolatban, tehát eh, nem Könnyű döntés ez. Óvatosnak kell lennünk, amikor ezt a rendszert kidolgozzuk, mikor bármilyen ilyen javaslatot előterjesztünk, ott körültekintően kell eljárni, mert hogyha nem veszük figyelembe a lehetséges javaslat negatív aspektusait, akkor később az élet majd megmutatja nekünk, vagy a, a tapasztalat, hogy hibásan döntöttünk. Nem szeretnénk hibákat elkövetni az ilyen nagyon fontos kérdésekben, akár az FTT esetén, pénzügyi tranzakciós adó területén. Ami az áfát illeti, én csak azt szeretném mondani, hogy az áfa konkrét kulcsa, azt, mint említettem, a tagállamok hatáskörbe tartozik, az arról szóló döntés. Románia ezt a döntést az ÁFA irányelv hatáján belül mozog még Románia. Romániával más konkrét kérdésekről is voltatunk tárgyalásokat az ÁFA kapcsán, de mindenki, az ÁFA kulcs maga a 15% feletti 25%-ig tehát 25%-os adókulcs hatályig a tagállam dönt. Köszönöm, mondja az elnök, biztos úr. Van esetleg további kérdés, hozzászólás? Ha nincs további hozzászólás, akkor hadd emlékeztessem a kollégákat és ön biztos úr, hogy az ECON koordinátorok ülésén a következő jogalkotási és munka prioritásokban állapodtunk meg 2010 és 11 időszakára. Az első hatástanulmány a pénzügyi tranzakciós adóról, az FTT-ről, erről ugye szóltunk ma délután már, az energia adózási irányelv felülvizsgálata, kommunikáció adózásról és fejlesztésről, javaslat már megvan legalább, ami a voucherekkel kapcsolatos áfát illeti, aztán egy zöld könyv, aztán kommunikáció, a Citizen First adózási programról, aztán ami a közös konszolidált vállalati adóalapot illeti. Biztos úr esetleg szólna erről a pontról néhány szót, a konszolidált vállalati, közös vállalati adóalappal kapcsolatban. Aztán van egy másik prioritásunk, kommunikáció vagy kommuniké a jövőbeli álfa stratégiáról. 2011-ben kerül ez majd napirendre. Kommunikáció az örökösödési adó harmonizációval kapcsolatban, és a különböző szerzői jogok megadóztatásával kapcsolatos intézkedések. Biztos óra esetleg ezekről, ha először a közös konszolidált adóalapról szólna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy felvezette a programot, és úgy látom, hogy az önök szakbizottságának programja nagyon nagy mértékben egybevág a mi javaslat tevő programunkkal remélem jól fog ez majd működni. A konszolidált vállalati adóalappal kapcsolatban említettem már, hogy az idei év során fogjuk véglegesíteni a hatás tanulmányt. Ennek az eredményétől függ az, hogy pontosan mikor terjesztjük be a javaslatot, de ez mindenképpen 2011 első felében várható. elképzelhetők alternatív lehetőségek is. Ugye mindez függ a hatástanulmánytól. Ezen múlik az, hogy ez konszolidált adóalap lesz, vagy együttes adóalap, és hogyha ez konszolidált adóalap lesz, akkor ez vajon választható, vagy kötelező lesz. Ezeket a lehetőségeket vizsgáljuk jelenleg, szolgálatok ezzel foglalkoznak. Elnök, köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, nagy örömmel fogadtuk önt a mai napon, és a legközelebbi viszontlátásig. Köszönöm szépen. Now, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim! Sajnálatos módon most fel kell függesztenünk az ülést fél ötig, mert sajnálatos módon nincs itt sem a jelentéstevő, sem az árnyék jelentéstevők, és az ő létükben nem tudjuk megbeszélni a jelentéseket. Tehát fél ötkor találkozunk, addig berekeztem az ülést. Köszönöm. Right, we are resuming the meeting. Folytatjuk az ülést. Most a négyes napi rendi pont következik, ami a statisztikai adatok minőségét illeti, a túlzott hiány esetén követendő eljárás felhasználó statisztikai adatok minősége. Kerasz úr! Elnök úr, hölgyem és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy a szavazás előtt még egyszer megkapom a szót, hiszen az Eurostat előfeltételeiről már a plenáris ülésen és a Strasburgi Bizottsági ülésen már eh, letettük az alapokat, szóbeli kérdést fogalmaztunk meg, a parlament egy állásfoglalás dolgozott ki. Én a módosítók értékelésénél vezettettem magam a módosítók által, amikor elkészítettem az állásfoglalást, és örülök annak, hogy nagyon jól működtek az informális csatornák, és a tanács, a bizottság javaslatát jobban fogadta, mint hogy ezt gondoltuk. A jogalkotási aktus az első konkrét görögországi reakció, ahol reak- ahol Görögországban úgymond elhomályosították a statisztikai adatokat, ilyen bizottság, ilyen eset nem következhet be a jövőben. Mm, amit akartunk, azt megfogalmaztuk, így úgymond rövide is foghatom mondandómat. Arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy ma a benyújtott módosítóknál minden módosítót módosítási kívánságot. Kettő kivételével plusszal járt, láttam el, tehát minden módosítót ezen kívül elfogadok. Kettő módosító van, amelyek szerintem problémásak. Az es egyik az a 23-as módosító, és Bokros kolléga preambulum bekezdése, amely az Európai Központi Bank jelentősebb szerepét fejezi ki. Az Erosztáttal folytatott tárgyalások következtében azt szeretném mondani, hogy ezek a kijelentések már meglévő jogalkotásban szerepelnek, tehát nem kell ezeket még egyszer megfogalmazni. Éppen ezért azt javasolnám, hogy Bokros Lajos úr módosítójához egy mínusz tegyünk, és az oda vonatkozó preambulum bekezdésnél a 14-esről van szó, nem azért, mert ellene vagyok, mert, hanem jogilag ezeket a kérdéseket, kérdéseket már tisztázták, kikértem minden érintett intézmény véleményét, ezért tudom, hogy ezek le vannak fedve. Aztán, ami az Európai Parlament Vizsgáló Bizottságát illeti, az állásfoglalásnál önnél nem kapott többséget ez a kérés. Beszéltem a módosító benyújtójával, és az ALDE frakcióval, mind a ketten szeretnék, ha lenne ilyen vizsgálóbizottság, ezt elmondom úgy, ahogy van önöknek, de a módosító benyújtójával közösen kidolgoztunk egy szóbeli módosítót. A szóbeli módosító a következő. mit DAPFIT erreichen zu können, würde ich jetzt entgegen des Oral Amendments, das ich vorgelegt habe. Nos, ami négy törölni kellene négy szót, a responsible parties, és akkor így folytatódna. Be reported to the European Parliament. Damit würden wir von der Kommission eine Untersuchung aller Vorgänge verlangen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 hogy szerintem ezzel a parlamentben, a bizottságunkban többséget tudunk szerezni. És a többi akkor okofogyottá válik, egy jogilag tisztázott módosító tudunk benyújtatni. Amúgy, amit említettem, a kettő kivételével az összes módosítót támogatom. Nagyon szépen köszönöm a kiváló együttműködést, köszönöm szépen, hogy nem a konfrontációt választották a kollégák, hanem a közös eljárás érdekében, az erosztáltal kapcsolatban mindent megtettünk, annak érdekében, hogy közös kompromisszummal megoldjuk a problémát. Köszönöm. Thank you, Mr. Kars. Köszönöm szépen, Karasz úr. Árnyék előadó esetleg kíván egy szót? Elnök? Én csak gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. A legelején konzultációkkal kezdte munkáját, és úgy ér, látom, hogy beérett a munka a gyümölcse. Úgy látom, hogy a többség, a módosítók többségét támogatni tudja. Ami Karaszórát említett eset illeti, mi nyilván szeretnénk, hogy vizsgálódások történjenek. Árnyék előadóként mondom ezt, bármi találnak is, de nagyon fontos, hogy vizsgálatok történjenek. Nagyon fontos az, hogy minden lehetőséget és eszközt megadunk az Erosztat számára, hogy ezt a vizsgálatot el tudja végezni, ami a vizsgálóbizottságot illeti, majd az Eroszat eldönti, hogy milyen módon, milyen módszerrel kíván eljárni. A vizsgálóbizottságot állít-e fel vagy sem? Nos, remélem, hogy ezeket a módosítókat elfogadjuk, amikor mindjárt szavazunk a délután későbbi folyamán. Rendben. Most pedig az ötös napi rendi pontra térünk rá, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap finanszírozása és működése címet viseli. A jelentéstevő Thomas Hendl Klute úr szeretne ügyelni kérdést. Igen, én eh, Thomas Hendl úr nevében szeretnék szólni, nagyon beteg ezen a héten Hendl úr, nem tud itt lenni, és arra kért, hogy a nevében szót szóljak, ha engedélyt kapok erre, elnök úr. Jó? Thomas úr nagyon szépen köszönni a konstruktív és jó együttműködést. Több módosítót nyújtottak be, mm, nem mindegyik volt konvergens, aztán voltak kompromisszumos tárgyalások, amelyek eredménye öt kompromisszum. Mi ö, ezt támogatni tudjuk, ezt az öt kompromisszumot. Ö, azt gondolom, hogy a többség támogatását élvezhetik. Két fontos pont van a mi nézőpontunkból. A kompromisszumok oda vezettek természetesen, hogy a jelentéstevő javaslat egy kicsit legyengítették, nyilván ez elfogadott eljárás a kompromisszumoknál, mindig valamiről le kell mondani. Az egyik pont, amit kiemelnék, a B kompromisszum, ott arról van szó, hogy a bizottságot megkérdezik, megkérik arra, hogy gondolja végig, hogy hogyan lehet a telep áthelyezéssel tehát az olyan vállalkozások, amelyek telepeket áthelyezik más országba, őket hogyan lehet arra rábírni, hogy fizessék meg ennek szociális költségeit. Ez egy nagyon fontos pont számunkra. Egy második pont, amely szerintünk nagyon fontos, az az, hogy, hogy a globalizációs alapból legyen egy szerkezet átalakítási alap, tehát nem arról van csak szó, hogy a bizottság javaslatokat terjesszen elő arról, hogy hogyan lehet a fenntartható szerkezet átalakítást megvalósítani a gazdaságban. Szeretnénk, ha a bizottság arról szólni, hogy ezt az eszközt hogy lehet ehhez felhasználni. Egy harmadik nagyon fontos pont, amely a szakszervezetek érdekeit figyelembe veszi, és ezekre reflektál. Ez az a kérdés, amelyet a bizottsághoz intézünk, amely arról szól, hogy esetleg az eljárást le lehetne egyszerűsíteni, tehát magát, a kérvények benyújtásának eljárását, ha kicsit lehetne egyszerűsíteni. Nagyon jó lenne, hogyha ebben a szellemben, ebben az értelemben a jelentést a kompromisszumokkal együtt elfogadnák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Klute úr. Hübner asszony. Nem kértem szót. Nem kértem szót, de ha már megkaptam, a következőt mondanám. A néppárti frakcióban együttműködtünk a liberálisokkal és az európai konzervatívokkal. Hmm, én a néppárt nevében beszélek most. Handel kompromisszumaiban nem találtuk meg nem láttuk azt a konszenzust, amit mi dolgoztunk ki. Mi nem látjuk úgy, hogy a kompromisszumok beépítették volna a mi módosítóinkat. Tehát ez nyilván meghatározza a szavazási magatartásunkat. Nyilván ki fogunk tartani az eredeti módosítóinkban megfogalmazottak mellett. Attól tartunk, hogy a végső kompromisszum, kompromisszumok nem felelnek meg a és a változások támogatásának, az európai e, iparok kompetitívebb versenyképességének növelését célzó tevékenységét nem támogatják. Handler hát ezt tudja, ismeri a mi álláspontunkat, csak ezt akartam elmondani, hogy vannak fenntartásaink, vannak az övétől a kompromisszumoktól eltérő gondolataink vagy álláspontunk, és úgy látjuk, hogy a kompromisszumok nem tartalmazzák a mi módosítóink eredeti gondolatait. Köszönöm. Thank you very much. Udo, you want to say... Köszönöm szépen. Udo, van egy, lenne még mondani valót. Köszönöm, elnök úr. Podimata asszonyt helyettesítem itt, aki sok munkát öltett be az anyagba, és persze Übner úr munkáját is nagyra becsülve, ugyan nem tudom, hogy mi történt a tárgyalásokon, de azt hallottam a szerzőtől, hogy három frakció egyeztetett, nem tudom, hogy miért nem sikerült még jobb konszenzus találni. Talán később ezt tisztázni kéne, hogy ne ismétlődjön meg ez a helyzet újra. Minden esetre megpróbáltuk támogatni a jelentés szerzőjét, mert Podimata eh, asszony nagyrészt eh, egyetért a leírtakkal és fontosnak tartja azokat. Főleg arra irányulnak a módosítók, hogy ne ipar vagy cégpolitikáról legyen szó, amikor a globális adót, eh, alapot felhasználjuk, hanem strukturális megfogalmazások történjenek. A hosszú távú fenntartható regionális fejlődés, a hosszú távú fenntartható munka, helyminőség növelés legyenek a célok, amelyek vezetnek minket a 2020-as stratégiával összhangban. Tehát ne tűzoltásszerűen használjuk a pénzt, hanem minden pénzfelhasználásnak legyen hosszú távú fenntartható hatása. Podimata asszony módosítói tehát erre irányulnak. A jelentést nagyon támogatjuk, csak próbáltuk még jobbá tenni azt. Nem akarunk semmit sem leszavazni, mert nekünk is nagyon fontos ebben a bizottságban ennek a jelentésnek a sikere. Um, merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, hogy ez a vélemény egy olyan jelentés, ami egy több szakbizottság által készített jelentés gyakorlatilag, ami ennek az alapnak a jövőjét, illetve a globalizációs alapjövőjét. Ha látjuk, hogy milyen szükségleteket kellene kielegíteni ennek az alapnak, tehát nem szabad kockáztatnunk ennek az alapnak a létjogosultságát, hogy a létét. Nincsenek itt előttem a kompromisszumok, csak az eredeti módosítók vannak előttem. Nem tudom, hogy a módosítóknak ez az eleme hogyan kerül be a kompromisszumokra. Van itt egy nagyon fontos elem, mert Hübner asszony néhány módosítójára vonatkozik ez. Mi a helyzet a szociális partnerekkel és a szociális párbeszéddel a vállalkozásokban, az olyan vállalkozások esetében, ahol az embereket elküldik, ők, ezek az emberek, az elbocsátott emberek hogyan élvezhetik ennek az alapnak a, az előnyét, amikor nincsen szociális partner, aki részt képez ennek a folyamatnak, az alap sokkal jobban kerül felhasználása. Az olyan országok, ahol hatékonyabb Németország, Ausztria, ott vannak úgymond transfer szervezetek, a folyamat elejétől végig kísérlik nyomon ezt. Írországban nem működik jól ez a rendszer, mert nincsen olyan szakszervezeti struktúra, amely rendelkezne olyan kapacitással, hogy megfelelő párbeszédet folytat a munkavállalókkal és a munkáltatókkal. Ami az eredeti módosítókat illeti, az ötös bekezdése kapcsolatban szerintem ezt támogatnunk kell, amelyet a jelentéstevő készített. Szerintem jó lenne, ha ez a módosító szellemiségében legalább benne maradna ebben a végleges jelentésben. Köszönöm. Van ezzel kapcsolatban még valakinek mondani valója? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezt a jelentést életé, van néhány módosít, amit benyújtottam. Szeretném egy kicsit átalakítani a jelentést két célkitűzéssel. Az első célkitűzés a következő. Úgy éreztem, hogy nem volt elég pontos jogilag, és a második oka miatt módosítókat nyújtottam be, néhány ellentmondásos elem is volt, mert egyszerre kérjük a gyakori mobilizációját ennek az alapnak, de olyan kritériumokat határozunk, határozunk meg, amelyek sokkal bonyolultabbá teszik az alapból a pénzek felszabadítását. Szerintem legyen az a globalizációs alap, vagy a struktúrás alap, az egész eljárási folyamatot le kellene egyszerűsíteni következő jelentésben, ugye éves jelentésben a bizottságnak a félidős értékelésben azt kellene javasolni, hogy nézzük meg, hogy milyen kritériumokkal lehet felszabadítani pénzeket az alapokból. Két cél legyen. Ez a globalizációs alap valódi hozzáadott érték kell legyen a csutás alapok mellett, hogy ahhozokhoz képest, és jó lenne, ha ez az alap egy hasznos eszköz lenne, valóban sikeresen reagálna a krízisekre. Köszönöm. Thank you. Mr. Klute, you want to uh, say... Klute úr, ismét hozzá, vagy a végén hozzá kíván szólni? Nem, elhangzott, ami nekem kellett hangzania. Kérem még egyszer a kollégákat, hogy a kompromisszumokat támogassák. Szerintem ezek kiegyensúlyozott jó kompromisszumok. Használjuk az időt inkább a szavazásra, nincs más mondani való. Köszönöm.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 Right, everybody, have we, have we got... Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Akkor próbaszavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazon valahogyan. És ha mindenki úgy érzi, hogy sikeresen megnyomta a gombot. Gone. He's there. He's there. Where? There. Standing over oh. there. Oh. Right, we're closing the voting. Akkor lezárom a szavazást. Well, at the moment we've got more cards plugged in than... Egy kicsit még több a szavazók száma, mint hány szavazásra jogosult kolléga ül a teremben. De azért elkezdjük. Karasúr jelentéséről fogunk szavazni a statisztikai adatok minőségével kapcsolatos jelentéséről. Első szavazásunk tárgya kettes módosító. Először készfejlőzása mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as módosító mellette, ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük, kérték az ellenőrzést. 23-asról, Bokros úr módosítójáról géppel is szavazunk. Amendment 23. A Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség. Ez azt jelenti, hogy nem fogadtuk el. Luding asszony? Nem halljuk Luding asszony hozzászólását. Ön is ellene szavazott volna. Hát anélkül is megbukott a módosító, de köszönjük, hogy ezzel egyszerűsítette a helyzetet. Tehát 19 nem, akkor az önével együtt. 24-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 28-ast, amely az én módosító javaslatom. Lezárom a szavazás 22-13 arányban elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as, mert szóbali is tartozik hozzá. And state pension funds kifejezést including-re változtatjuk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1 es visszavonták. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 9-esről részenként kell szavaznunk, sőt szóbeli is tartozik hozzá. Egy last minute változtatás abban áll, hogy a name the responsible parties kifejezést kivennénk a szövegből, tehát a szóbeli módosítóban ez nem lenne benne, felolvasom enélkül. statistics from member states was conducted in the past and draw the relevant conclusions which shall be reported to the European Parliament. So that's the... Ez tehát az új módosító. Kitámogatja így, nem mondta, hogy első vagy második rész az elnök asszony. Ja, kitámogatja a szóbelit mellette. Tehát kivettük az idézett szavakat mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű tehát a szóbeli módosítóról szavazunk géppel, amely kivenné a szövegből az általam említett négy szót. Yeah, because has disappeared. Ah, um, Kaius, can you open? Tehát a felelősök megnevezése kifejezést kivesszük a szövegből körülbelül. Erről van szó. Um, help! Adolfo! No, he's you put the timer on <laughs> Right, we're timing this vote, which is a very interesting occurrence. Can you open the vote? <laughs> Kolléga úr, tudja működtetni a masinát? Jó, megnyitottuk a szavazást, működik, jó, megnyitottuk, szóval a szóbeliről szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, elfogadtuk a szóbeli módosítást. Ezek után a, a hármas preambulumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette, ellene tartózkodás el... Nem tudjuk még, hogy elfogadtuk-e. 14-esről megnyitom a szavazást, hogy egyértelmű legyen az eredmény. 14-esről szavazunk. 24-16 arányban elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás azt elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene ezt ellenőriznünk kell, úgy látom. Szavazzunk ismét a 19-esről szavazógéppel. Has everybody voted? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 21-19 arányban, tehát két szavazattal elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk, most akkor a módosított szövegről szavazunk, szavazógéppel megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor megállapítom, hogy 38-1-1 arányban nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok Karasz úrnak. Um, we now... Yep, yeah, you may clap. Lehet tetszést nyilvánítani. thought at least I got one with the rapporteur on this. Okay. Okay, um, this is now the draft resolution következő gyalásolásra irányuló indítvány az Európai Pénzügyi Stabilizációs Eszköz és az Európai Pénzügyi Stabilizációs Mechanizmus a címe. Fölülről lefelé fogunk haladni, nincsenek számok, úgyhogy sorban megyünk az első mellett ki van. Első módosítás mellett. Egybe szavazunk? Jó. Akkor akkor az összes preambuló bekezdés, illetve az összes hivatkozásról együttesen szavazzunk az A- részig. Pervas, igen, szerintem a hármas bekezdésig lehetne blogban szavazni. No, at least, at least the recital. Right, okay. Right, I think, I think we better ennél talán kicsit lassabban kéne szavazni, tehát először a hivatkozásokat fog, hivatkozásokról fogunk szavazni, az A minusz ig, tehát a having regard kezdődő, tehát tekintettel magyarul, ez mele, első, mele, vagy mellette, ellenem tartózkodók, ezt elfogadtuk. Most következik az mínusz a új bekezdés mellette. Ellenem tartózkodók. Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell, tehát a mínusz a új bekezdésről fogunk most szavazni. Oh, yeah. Thank you. Okay. Működik? Jó, elfogadtuk. 21-19 arányban elfogadtuk. Minusz A a bekezdés következik mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. A bekezdés mellette a mínusz nulla nullát kérik, hogy ellenőrizzük, rendben van. Ellenőrző szavazás. Mindenki szavazott? Elutasítottuk 19-22 arányban. Következik az A bekezdés mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik a B bekezdés. Szocialista módosítása mellette ellene. Nem látom tisztán a dolgokat. Go back to paragraph B. All those in favor? B bekezdés összehozunk mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. C bekezdés, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. D bekezdés, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. E bekezdés, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kompromisszum következik az egyes bekezdésről, mellette ellene tartózkodók ezt elfogadtuk. Következik a kettes bekezdés néppárti módosítása mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettő a bekezdés következik. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettő B bekezdés mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezáltal okafogyottá vált a néppárti változat, de a szocialista módosításról kiegészítésként szavazhatunk mellette. Ellene tartózkodók, ezt kérem, hogy ellenőrizzük, képpel fogunk szavazni. Right, that is reject. Elutasítottuk. Egy szavazaton múlott a dolog. Még jó, hogy ellenőriztük. Én magam sem értem pontosan, de semmi gond. Három a új bekezdés mellette. Ellenem tartózkodók, elfogadtuk. Négyes bekezdés. Itt van szóbeli módosítás is. A szocialisták részéről. This is economic growth and competitiveness with sustainable. That's a grammatical change. Tehát törlésről van szó, hihetetlenül nagy a változtatás. It's agreed. I understand it. Anyway, those in favor? Mellette, ellenem, tartózkodok, elfogadtuk. Ötös bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hat, hatos bekezdés első változat mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes bekezdés, szociális nem módosítása mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Hetes A következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes B mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 8-as. Ezt visszavonta a néppárt. Következik az aldeváltozat mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 9b, két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. kilences bekezdés mellette ellene tartózkodók. A kilences bekezdésről szavazunk, a szocialista változatról. Kilences bekezdés tehát, szocialista változat. Ez szerepel elsőként. Itt azt hiszem, mindenki számára egyszerűbbé tesszük a helyzetet, hogyha géppel szavazunk, Mindenki szavazott? Vagy mindenki fog-e szavazni? Elutasítottuk. Jó, jó, eredeti 9-es bekezdés mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes módosítás, szocialista változat mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Amendment green 11-es zöld változat mellette ellene tartózkodók. Ezt kérem, hogy ellenőrizzük, tehát 11-esről szavazunk. Elutasítottuk. Következik a 11-es bekezdés mellette, szocialista változat ellene, tartózkodók, ezt is elutasítottuk. 11-esnek a néppárti változata mellette ellene, tartózko, ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt is elutasítottuk, de kérem, hogy Jó, eh, nem, ezt mégis elfogadtuk. Akkor a 11-es megmaradt végre. 11a új bekezdés következik, zöldektől, mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11b új bekezdés. Két részben szavazunk róla. Első rész mellette. Ellene tartózkodok. Ezt kérem, hogy ellenőrizzük. Tehát az első részről szavazunk, 11b első részéről. Ez every voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ezáltal a második rész okafogyottá vált. I think the second part falls. Legalábbis úgy véljük. Uh, therefore we go on to paragraph. Következik a 12-es bekezdés SND mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12a új bekezdés következik, itt van szóbeli módosítás is. A szóbeli módosításról is szó van tehát. Ha megnézzük ezt a szóbeli módosítást, ja, hogyha elfogadják a szóbeli módosítást, akkor a 12 oka fogyattá válik. Tehát a 12 a véleményében. etc. could be consistent with the adherence to the Stability and Growth Pact and the original one. Az eredeti viszont different. másként fogalmaz. 12 a új bekezdés mellette ellene tartózkodók. Úgy vélem, hogy ezt elfogadtuk, de kérem, hogy ellenőrizzük. Géppel szavazunk tehát. Sorry. Yes, that, that was carried. Elfogadtuk. 13-as szocialista változat mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Eredeti 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es bekezdés. All oh, right, that's we can't not have paragraph 14, so it says we úgy látom, hogy erre nincs lehetőség, úgyhogy a teljes módosított szövegről fogunk szavazni gépi úton, megnyitom a szavazást. Somebody being slow, one more to come. Valaki nagyon lassan szavaz, most már teljes kép, elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek. következő jelentésünk. Véleménytervezet Hendel féle véleményről van szó, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap finanszírozás és működése. Kezdjük is el a kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók Elutasítottunk. Az egyest visszavonták, Kettes módosítás mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Az e, a belső bekezdés első pontjában a többi oka fogyottá vált. Kezdjük az ötös módosítás mellette. Ötösről szavazunk, mellette kiszavaz, ellene. tartózkodók, elutasítottuk. B kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok, elutasítottuk. 6-os, 7-es módosítók mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az összes többi oka fogyottá vált, 11-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 12-es, 13-as mellett ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Következik a D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 16-os módosítás mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, mert a néppárt tartózkodik, de ha gondolják, akkor ellenőrizzük. 17-esről fogunk most szavazni. Jean-Paul? No. no. 16 fell. A 16-os 16 nem fogadtuk el. 17-esről szavazunk most éppen. Kérem, szavazzanak a 17-esről. Right. Okay. And that is carried. Köszönöm, elfogadtuk. 18-as módosítás mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 19-es módosítás és 20-as mellettük. Ellene. Tartózkodók. Ezt kérem ellenőrizzük. A 19-es és 20-asra szavazunk. Szavazógépen megnyitom a szavazást. Lezárom. A szavazást elfogadtuk. 21-es okafogyottá vált. E1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodott, elutasítottuk. E2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26-os következik. 26-os mellett ellene tartózkodok. A 26-osról kérem, hogy gépi úton szavazzunk, elnézést, hogy így kell eljárnom, de közeliek az eredmények. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 27-es következik mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. 28-as, mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. 29-es mellette, ellene tartózkodik, ezt elfogadtuk. Most a teljes szövegről szavazunk, módosított formájában, mégpedig gépi úton. Right. And that's carried. Elfogadtuk. Gratulálunk a vélemény előadójának.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 I'm oh, sorry, colleagues, it's just a slight technical... Nézést, kollégák. Az a baj, hogy van egy kis technikai bibi, mert az elnöknek van egy másik három oldalú tárgyalása. Most keresünk egy új alnökö, alelnököt. Megtaláltuk az alelnököt, tessék. Time now as well. But since neither of us are here to speak, we'll be oh, okay. Ah, what Okay. Okay, let's proceed further. Akkor folytassuk a napi rend értelmében. A következő napi rendi pont Kárász úr jelentése. Öné a szó ismét, Kárász úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, ugye a jelentés tervezetről, a CRD 4-ről úgy is hívják, hogy Bázel 3. Ebben a körben nem új ez a téma. A CRD 3-mal kapcsolatban engedjék meg, mielőtt rátérnék a módosítókra, engedjék meg, hogy tegyek egy előzetes megjegyzést. Jelentéstevőként a G20-ak döntését a Bázel 3-ról hibásnak tartom, kontraproduktív, és alapvetően egy menekülés a felelősség elől, szerintem. A G20-aknál mielőtt Bázelnél eredményt értünk volna el, a G20-ak megállapították, persze, a végrehajtás időpontját kell meghatározni, és meg kell határozni azt is, hogy egyénileg lehet alkalmazni, és nincsen olyan kényszerítő körülmény, hogy közösen kelljen alkalmazni ezt a rendszert. Ez egyáltalán nem felel meg a válságra tett reakciónak, mert ha valamire szükségünk van, a versenyegyenlőség, level playing field, és az egyenlőtlenségek kiküszöbölése fontos, és globális keretet kell teremteni a szabályok értelmében, hogy ne kerüljön sor további torzulásra. Azt mondani, hogy majd egyszer, de nem tudjuk, hogy mikor lesz, és ha megérkezik ez a rendszer, mindegy, hogy kivezeti be, mindenki azt csinál, amit akar. Szerintem nem ez a politikai felelősség vállalásról tett tanúbizonság, ami a tőke követelményeket illeti és a likviditási kérdéseket, én úgy gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy az Európai Parlament betartsa a mi menetrendünket, ütemtervünket. A tartalom igazából legfontosabb. Én mi a olyan tartalmon dolgozunk, amit támogatni is tudunk. És hogyha megállapodtunk a tartalomban, utána beszélhetünk a végrehajtás ütemtervéről. Arra szeretnék csak utalni, hogy két döntő fontosságú pont van a jelentésünkben. Az első az, hogy úgy gondoljuk, hogy a Bázel, hogy Bázel és a bizottság Bázelben történő döntés előtt és egy irányelv elkészítés előtt hatástanományt kell készíteni a reálgazdaságra vonatkozóan, mert a bankok ugye nem öncélúak, hanem olyan eszközök, amelyekkel a gazdaságot lehet finanszírozni. A második dolog, amit kérünk, vagy követelünk, az az, hogy ezt a felhalmozódó effektust kell megnézni, a meglévő, az összes meglévő pénzügypiaci eszköz kell megvizsgálni, hogy összegezve hogyan hatnak ezek a gazdaságra. Itt van a CLD3, a CLD4, a vita a banki adóról, aztán vita van a banki vagy pénzügyi tranzakciós adóról, és vannak kérdések a befektetési garanciákról is. Nagyon fontos annak érdekében, hogy meg lehessen határozni a menetrendet, vagy az ütemtervet kell készüljön hatástanulmány a reálgazdaságra, illetve arra, hogy a már meglévő eszközök együttesen milyen hatással bírnak. Mindkettő részét képezi jelentésünknek, számunkra, én úgy gondolom, a G20 csúcstalálkozó döntése semmi sem változtatott. Mi folytatjuk a munkát, továbbra is egy olyan szabályozáson dolgozunk, amely szerintünk tartalmilag helyes, és amely a jelenlegi, a gazdasági, az amerikai és az európai gazdasági és banki struktúra közötti különbséget meg kell szüntesse. Éppen ezért ez a jelentés és a módosítók a G20-ak csúcs találkozója miatt különleges politikai jelentőséggel bír a jelentés, illetve a módosítók együttese. És mi tisztában vagyunk ezzel a felelősséggel. Szívből köszönöm a sok, sok módosítót. 258 darab érkezett, ez arra utal, hogy nagyon nagy figyelmet szentelnek a tisztelt kollégák ennek a témának, pedig ez nem jogalkotási jelentés, hanem egy politikai jelzés, amelyet lead az Európai Parlament. Ez a 258 módosító azt is megmutatja, hogy mennyi kérdés merül fel, mennyi kérdés tisztázandó a Bázeli Bizottság és a bizottság részéről. A legtöbb módosító alapvetően a jelentéstevő irányába mutat, és miután a jelentés elkészítésénél nem tudtam egyes problémákra kitérni, miután megvan, hogy hány szót használhattam fel, és hány karaktert használhatok. Éppen ezért nagyon is örülök annak, hogy a módosítók az emélyítést célozzák meg, de továbbra is szeretném megállapítani azt, hogy ennél a jelentésnél <clears throat> egyfajta ö, fokozatos rendszert kellene bevezetni. Most ott a jelentés politikai kijelentései fontosak, de most nem az irányelv részleteiről kell még tárgyalni. Éppen ezért én a politikai eh, kijelentés, vagy a politikai nyilatkozat oldalát szeretném kidomborítani ennek a jelentésnek, éppen a G20-ak csúcs találkozója eh, árnyékában. Ezek a kiegészítések nagyon is nagy segítségemre vannak. A legfelső cél az kell legyen, hogy ugyanolyan versenyfeltételeket teremtsünk mindenki számára, és ugyanakkor kell a gyakorlatba átültetni ezt a rendszert, az nem lehet, hogy az, aki legutoljára hagyja végre ezt a folyamatot, a legnagyobb eredményt éri el. A G20-ak mint ebből indulnak ki, hogy ki kinek a tollával írták ezt a végső döntést, azt nem tudom. Na most, ami a különböző üzleti, jogi formák közötti lehetőségeket illeti, vagy különbségeket, erről is szólni kell. Az Európai Parlamentnek sikerült a CLD 4-et napirendre tűzni. Én úgy gondolom, hogy a CRD 4 még nem érett meg arra, hogy döntést hozott, hozzunk róla. A Pázeli Bizottságban sem, nálunk a bizottságban sem, tehát azt hiszem, hogy még arról szó sem lehet, hogy a Bázeli Bizottság munkájának következtében egy irányelvet hozzunk létre. Mindkét dolog szerintem még éretlen. Tehát nincs meg a feltétel a Bázeli Bizottság munkájának folytatására, és szerintem arra sincs még lehetőség, hogy irányelv tervezetet várnánk el, kiváltképpen a g találkozója fényében. Ami a kkv problémáját illeti, sok módosító foglalkozik ezzel, ezeket támogatom is, és szükség van a hatástanományra. Nyitott vagyok arra, hogy a bizottság aktívabb szerepet játszon a Bázelben, a bizottságnak a parlamenttel együtt vezető szerepet kell játszania az európai államok koordinációjában. Um, szerintem um, meg lehet majd állapodni abban, hogy a különböző üzleti modelleket az Európai Unióban, ezek nagyon fontos elemek, ezek a különbségek, a jogi formák nem szabad, hogy egyedüli kritériumként kerüljenek előtérbe, a tőke minősége a döntő fontosságú, nem a jogi forma. Három különböző jogi forma jellemző, vannak a beruházási bankok, aztán a részvény alapú bankok, eh, és szerintem megállapodás született az a kapcsolatban is, hogy a tőke minősége döntő fontosságú. Azon az a, fe, a fenntarthatóság, a veszteség, eh, felfogás, illetve a fizetési eh, képesség, a likviditás, ezek nagyon fontos elemek, aztán szólni kell a kisebbségi részvényekről, aztán a biztosítási garanciákról és a különböző eltérő adórendszerekről. A pénzügyi rendszer stabilitása a legfelső cél, a számviteli szabályok, ami a származékos ügyletekből származó termékeket és a repókat illeti meg kell nézni. Ugyanez vonatkozik az adózási és könyvelési mérlegekkel kapcsolatban. Aztán ami a tőke átételi arányt illeti, nagyon fontosak a minő, hogy megakadályozzuk a minősített vagyon értékeket, a koncentrációt is el kell kerülni, ami a tőke átételi arányt illeti, Európát ez súlyosabban érinti, mint a többieket, ez a leverage ratio, vagy tőke átételi arány, jó lenne a tőkepiaci finanszírozás elemét bevezetni ide. Az különböző banki stratégiák között különbséget kell tenni, nincs mindenki számára megfelelő megoldás, nincs fits all megoldás. Én úgy gondolom, hogy először is meg kell nézni, hogy mit kell beépíteni a tőke áttételi arányba hogy az egyes vagy a kettes pillér hatája alatt kell -e erről szólni. Én úgy gondolom, hogy ami a módosítókat illeti, szerintem ö, megfelelő kompromisszumokat fogunk találni az árnyék eladókkal. A mai napon még le fogok ülni, meghívom őket egy beszélgetése, a kompromisszumos javaslataikat terjesszék elő, és remélem, hogy szeptember 6-áig elegendő időnk lesz, hogy az egyes módosító benyújtóival telefonon vagy e-mailen fel tudjon venni a kapcsolatot, és szeptember 6-án a bizottsági szavazást jól elő tudjuk készíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm, Karasz úr! Most meg szeretném kérdezni a kollégákat hogy, kérni a kollégákat, hogy tartsák be a három perces felszólalási időt, hiszen még három jelentést kell megbeszélnünk. Először a Shadow kapják meg a szót, Bulman úr elsőként. Köszönöm, elnök úr. Három percben hm, mit lehet elmondani? Akkor indítsa csak az órát, amikor a szerző már tud rám figyelni, kérem. Egyetértek azzal az értékeléssel, amit Karasz úr elmondott, katasztrofális volt a tar- Torontóban ö, végzett tárgyalás. Nem indokolható az, hogy folyamatosan elnapoljuk a témát, ez a gazdaságnak is árt, a bizalom vesztéshez is hozzájárul, és az egyes tagállamokban sem segíti a politizálást, a konszenzus teremtésének lehetőségéről nem is beszélve. Miért ez a helyzet? Előbb már Semete biztosan ugye egyeztettünk egy kicsit erről. Szerintem a fő ok abban áll, hogy az európaiak még mindig nem elég egységesen lépnek föl egyfelől. Magukkal sem egységesek, ha úgy tetszik, tehát az egyes tagállamok sem tudják, hogy mit akarnak. És itt lenne az ideje annak, hogy a bizottságot felszólítsuk arra, hogy aktívabban vegyen részt a bázeli folyamatban, és transzparensebb módon kommunikálja, amit pedig megtesz a tagállamok felé, úgy értem. Ez azt jelenteni, hogy a tagállamokra ez kötelezettségeket ró. De ha nincs közös európai stratégia, akkor nyilván nem panaszkodhatunk amiatt, hogy egyesek labdába sem rúgnak a megoldás keresés során. Karasz úrnak igaza van abban, amikor azt mondja, hogyha új szabályokat akarunk a bankok számára alkotni, akkor oda kell figyelnünk arra, hogy ne önkényes legyen ez a folyamat, mert ugye gyakran történik az, hogy a verseny érdekében gondoljuk, hogy cselekszünk, és mégis versenytorzító dolgokat szülünk a végén. Még nem tudom, hogy egyetértünk-e vagy sem, majd a következő hetek során kiderül ez részleteiben, de szerintem, ha a jövőben probléma merül föl, akkor nem szabad csak a bankokkal egyeztetni, mert úgyis ezek ezerféleképpen fogják értelmezni a terveket, sőt, ráadásul minden bankra másképp hat ugyanaz, méret függően stb. Tehát nagyon sokfélék a bankok. Tehát világos kijelentésekre van szükség a tekintetben, hogy melyek a tények és melyek az elképzelések. Nem értek azzal azonban egyet, és ez az utolsó gondolatom, nem értek egyet azzal, hogy a versenytorzulás veszélye miatt általában véve lemondjunk a tőke szabályozásról. Ellenkezőleg. Most már muszáj szabályozókat megalkotni, csak vigyázni kell a verseny torzulások elkerülésére. Ugye az anticiklikus intézkedések kell eddig is az volt a baj, mint hogy most ezzel a csomaggal is az a baj, hogy nem elég világos, egyértelmű a megfogalmazás. Nem szabad, hogy rossz politikai üzenetet ö, fogalmazzunk meg, és mivel nemzetközileg nehéz megegyezni, leálljon a folyamat, hagyjuk, hogy leálljon a folyamat. A bankokra mindenképpen sürgősen szabályokat kell alkotni, akár velünk jön a világ, akár nem. Elnök. Köszönöm. Ford asszony kap most szót, aki az egyik sedója a jelentésnek. Köszönöm, elnök úr. És Karasz úrnak is a beszámolót, illetve a sok módosítót, amit a kollégák nyújtottak be. Egyetértek az elhangzottakkal és a bankszabályok időzítése tekintetében úgy gondolom, hogy a ciklus megfelelő időpontjában, és lehetőleg minél hamarabb, de mégis nemzetközi megállapodás alapján kellene ezeket megalkotni. A g 20 végül is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és a különböző megjegyzések a különböző kollégák szájából végül is azt bizonyítják, hogy foglalkoztak Torontóban a kérdéssel ö, itt egy erkölcsi kockázat is van. Bulman úr nagyon jó megjegyzését kiemelném e tekintetben. Ami a stressztesztelést illeti, nagyon fontos, hogy Karasz úr összhangban leszögezzük, hogy szükség van rá, és át kell világítani a pénzintézeteket minél előbb. Ami a derivatív papírokat illeti, which will be echoed at G20. A G20-ak kapcsán nyilvánvaló, hogy egyes tagállamok, illetve intézmények néha különböző derivatív papírokhoz kell, hogy nyúljanak, tehát ezt teljesen nem lehet beszűkíteni. Ami az elszámolási szabályokat illeti, kicsi Sajnálatosnak tartom, hogy a hétvégén nem sikerült ebben az ügyben előrelépni. Ugyanakkor nem hiszem azt, hogy szükséges is feltétlenül világszinten egyforma szabályokat hozni ezen a területen. Nagyon sok ágaboga van az adórendszereknek a világban. Nagyon sok kolléga kommentálta az úgynevezett leverage ratio-t, sokalták sokan nem szabad elfeledkeznünk a végcélről, arról, hogy a piac szereplőivel egyeztetni kell, mielőtt végleges megoldásokat találunk, amely persze nem könnyű. Ami a likviditást illeti, a koncentrációból adódó kockázatokat csökkenteni kell, ugyanakkor likvid pénzekre is szükség van, mert túl sok a likviditás hiány, ami pedig a tanácsadókat illeti, az értékpapírokról szólva a mai Financial Times ö, már felvet néhány megoldási javaslatot a hosszú távú finanszírozás tekintetében. Ne csukjuk be a kaput a lehetséges megoldások előtt. Ami a tőkésítést, illetve az új tőkének a behozását, Ö, túl hosszú ideig tarthat a folyamat, de ezt a hibát el kéne kerülnünk. Tehát for institutions so that you can force losses to be a magas veszteség elvonó képességű tőkének a megteremtését minél előbb ö, eszközölnünk kell. Elnök. Klute úr kért szót, ő a másik sedója ennek a jelentésnek. Nincs túl sok mondani való. a lényeget elmondták már a kollégák, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Van néhány módosítónk a frakció részéről. Ezek elsősorban arra irányulnak, hogy kicsit kihegyezzék a megfogalmazásokat egyes helyein a szövegnek, és a kompromisszumos, kompromisszumokról szóló tárgyalások során majd meglátjuk, hogy mibe tudunk belemenni és mibe nem. Köszönöm. Elnök. Lambert úr és Shadow, nincs ugyan felírva a papíromra, de hát nyilván ő is, az megadom neki a szót. Ami a politikai kontextust illeti, a G20-akról elmondottakkal egyetértek, és sok botrányos dolog történt, globális szinten ezeket a dolgokat nem szabadna megengedni. Ugyanakkor tovább kell és minél gyorsabban lépnünk. Fontos, hogy nagy többséggel, legalábbis a parlament nagy többségével történjen minden javaslattétel. Az EFM a felügyelettel kapcsolatban az EU 2020 stratégiában is benne van, hajlandó a parlamentet meghallgatni, és ezen kell lennünk, hogy demonstráljuk, hogy mi is itt vagyunk a tanács felé, de ehhez az kell, hogy mi is, hát legalábbis nagy többséggel, jó esetben pedig a képviseljünk dolgokat. Ha így járunk el, akkor ez már önmagában egy politikai üzenet és fontos, és amit ehhez Karasz úr még hozzátett, azzal egyetértek. Néhány konkrét megjegyzés. A bankok azt mondják, hogy legyünk körültekintőek az intézkedések meghozásakor. Nyilvánvaló, hogy meghallgatjuk a megjegyzéseiket, de feltételekhez kötjük a javaslatainkat. Ha a phasing in jól megtervezett, akkor bizony a bankoknak lesz idejük, és el is kell tudniuk fogadni a megszorításokat, és a részvényesek felé is, az asztalékok és a bónuszok tekintetében is világos helyzetet tudunk teremteni. Az új intézkedéseket, tehát úgy kell bevezetni, hogy ne használhassák be a vezetés körülményeit ürügyként arra, hogy egyáltalán nem ültetik át őket a gyakorlatba. Ami a reálgazdaság finanszírozását illeti egyetért a Karaszúrral abban, hogy a pénzügyi ágazatnak vissza kell kapnia normál szerepét a reálgazdaságon belül, de ha a phasing int kérik nyilván, hogy a fokozatosan vezessük be az új intézkedéseket, akkor ezzel egy időben demonstrálniuk kell, hogy ők valóban a reálgazdaságot finanszírozzák, és nem mást. Már közben is. Nem akarok a módosítók mindegyikére egyenként kitérni. Egy biztos, hogy egy dolgot el kell kerülnünk. Jó, világos, hogy egyenlő játékszabályokat akarunk, de tudnunk kell azt, hogy az egyenlőség mindig ideális, soha nem valósítható meg százszerzadékosan. Földünk az emberiség olyan, hogy ezt úgysem lehet megvalósítani. Torontóban el kellett volna mondanunk, hogy ugyan globális intézkedéseket szeretnénk, de le kellett volna jobban szögezni, hogy ha nem lehetséges egy globális megegyezés az FTT-vel és másokkal, akkor az Európai Unió unilatárgyasan is tovább lép, ezt világosabban meg kell, világosan meg kellett volna fogalmazni, hogy a jövőnket nem kötjük a globális megalapadásokhoz. Ez az utolsó, amit el akartam mondani. Zaflon. Köszönöm, Luling asszony következik. Mrs. Luling, sorry. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy mennyire is egyetértek a jelentéstevőnkkel, mind amit mondott bevezetőjében, az is egyetértek, mert ami történt a G20 csúcs találkozón Torontóban a múlt hétvégén, és mi az, ami nem történt, inkább ezt lehetne mondani, hát azt hiszem, hogy még hát elmaradnak mögöttünk abban, amit mi szeretnénk elérni Európában a pénzügyi piacok szabályozása területén. Látjuk, hogy annak ellenére, hogy sokan nagyon sok erőfeszítést tettek a fő gazdasági hatalmak a bolygón, mégis eléggé szétszórt sorokban néznek szembe a gazdasági világhatalmak a válsággal, nincsen koordináció, mindenki úgy megy, ahogy akar, saját helyzete vezérli, saját hagyományai vezérlik a megoldást, a hitét, a feltételeit, tehát meg kell néznünk azt, hogy mit érünk el mi európaiakként. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, a, az óvatosság és a korlátozó intézkedések között. Tehát nagyon fontos persze, hogy az európai gazdaság összegészében nagyon jó lenne persze, hogy meg kell néznünk, hogy a világban a riválisaink mit tesznek. Nagyon nagy a kockázat. Jó lenne, hogy az Európai Unió nem lenne jó, hogyha hátrányban szenvedne, hátrányos helyzetbe kerülne a verseny helyzetet illetően, ami a módosítomat életét, teljes mértékben támogatom azokat az aggályokat, amelyeket megfogalmazott ott Mekarász. Néhány pontosítással értem, ami ezt az ö, arányt, a tőke áttételi arányt illeti, azt mondják, hogy itt a spekuláció, kockázat felmerülhet, szerintem pontosítani kellene a tőke átételi arány definícióját. Tehát nem egy vagy kettő tőke átételi arányt kellene bevezetni, hanem törekedjünk arra, hogy a szabály a valódi kockázatot képviselő tevékenységekre vonatkozzon a hagyományos, nem kockázatos tevékenységekre nem szabadna alkalmazni ezt a ö, brutális tőke átételi arányt. Szerintem nagy figyelemmel kell kísérni ezt a kérdést, azért a bizottságnak is. Egy második pont, amely a betéti társaságokat illeti, vagy betéti bankokat, nagyon fontos, hogy a petéteseket védjük. Én attól tartok, hogy túlságosan messzire megyünk ezen a területen, és megakadályozzuk ennek a tevékenységnek a végrehajtását. Ez nagyon fontos, nagyon sok ember számára. Ezért a módosítom azt kéri, hogy jövőbeni fizetőképességre vonatkozó normákat a bank hogy a betéti banktársaságokhoz igazítva, tehát ami a befektetési bankokat illeti, a jelzálog bankokat. Nos, hát elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani, abban a reményben, hogy ezeket figyelembe veszi a jelentéstevő. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Hökmárk úr következik. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, amikor egy új szerkezet átalakító lépésre készülünk, hogy teljes keretet figyelembe vegyük. Tehát nem szabad egy ágazatra korlátozni a, figyelmi, a figyelmünket. Nagyon fontos az, hogy a növekedést megpróbáljuk garantálni, illetve fenntartható értékeket kell garantálni, illetve meg kell adni a környezetet is. A jelenlegi válságok kapcsolatban többször is felmerült ez a probléma. Úgy tűnik, hogy túlságosan a fizetés képtelenségre vagy likviditásra figyelünk oda. Ez nem, a, nem ez volt a fő gond. Vannak ilyen gondok, vagy voltak ilyen gondok az európai banki szektorban, nem ez volt a, leg, a legfontosabb gond. A likviditás, illetve a bizalom hiánya volt a probléma, és pontosan azért nem volt elég a bizalom, mert a jelenlegi szabályok nem megfelelőek. Mindennek előre nem látott következményei lettek. A, jog, a jogszabályok, illetve a szabályok értelmében egyfajta kényszerhelyzetbe kerültek a bankok, ez felgyorsította a folyamatot, és még súlyosabbá tette a válságot, tette a válságot. Nagyon fontos ezt a szerkezetet most átalakítanunk. Hogyha megnézzük a G20-as sus találkozót, és az Európai Unió vezetőinek, a parlamentnek a véleményét, akkor azt láthatjuk, hogy az elkövetkezendő évtizedben a költségvetési hiányt csökkentenünk kell. Ez pedig azt jelenti, hogy, az, hogy a gazdaságnak egy része csökkenni fog. És elképzelhető az is, hogy egyfajta kreditkráncsra kerül sor, tehát megismétlődik az előző helyzet. Ez még egy újabb, előre nem látott és be nem kalkulált következmény, és ez szintén pénzügyi instabilitáshoz vezet hadd mondjam el azt, hadd húzzam le azt, amit az előadónk elmondott, tehát, hogy hatás tanulmányra van szükség. Azzal kapcsolatban, hogy ezen szabályok mit jelentenek majd a, beruházá, a pénzügyi beruházások és innovációk szempontjából, illetve meg kell azt is vizsgálni, hogy megvan-e a versenyképességi lehetőségünk, lehetünk-e világelsők, ugyanakkor arra sem árt kitérni, hogy a valódi problémával foglalkozzunk, tehát hogy kockázat elemzésen alap, kockázat elemzésre alapozzuk a pénzügyi tevékenységet. Aztán a tőkeáttételi arány. Úgy látom, hogy egy olyan probléma kreálódott, ami korábban nem volt meg. Az Egyesült Államoktól örököltük ezt a problémát. Egy korábban nem létező problémát próbálunk megoldani egy nem bevált megoldásra. Egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott ezzel kapcsolatban, de nagyon fontos, hogy óvatosan bánjunk az új szabályokkal, mert hogyha ez nem valósul meg, akkor ez a stabilitásnak is, a növekedésnek is rosszat tesz. Beresz asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, kedves jelentéstevő, köszönöm ezt az állásfoglalást, hiszen ezzel ki lehet dolgozni, ki lehet fejteni álláspontunkat, mielőtt nem lenne túl késő. Remélem, hogy Most csak lépésről lépésre járhatunk el. Szeretném mondani, egyetértek a jelentéstevővel az a kapcsolatban, hogy a technikai aspektusa ennek a szabálynak, arról, arra majd visszatérünk később. Ami fontos most, az az, hogy politikai jelzéseket adjunk, és ebből a szempontból a, szeretném javasolni ö, Ottmárnak, amikor a módosítókat kidolgoztam, három pontot szeretnék kiemelni, ami fontos. Az első az egy olyan agályal kapcsolatos, ami szóba került. Az a kérdés, ennek a jogalkotásnak a hatása. A hatástanulmány, amelyet el kell majd készíteni ezen jogalkotás tervezetről, most itt vannak azért aggályok, amelyek ezt övezik, és amiket be kéne építeni ebbe. Most nem csak a kockázatról van szó, nem a bankoknak akarunk kedvezni, én nem azt gondolom. A probléma az, hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy ez az jogalkotási evolúció a banki ágazatban hogyan kedvezményezi, vagy nem, az európai gazdaság finanszírozását. Ezt kimondva, azt javaslom, hogy két elemmel egészítsük ki az ön által iratokat, remélem, hogy megnyeri az ön tetszését és jóváhagyását. Amikor beruházás, befektetés van, meg kell nézni a Lisszaboni szerződést, a 9-es cikket, amely a munkahelyteremtésről szól. Az olyan beruházásokról van szó, amelyek a munkahelyteremtés segítik elő. Tehát nem szabad az olyan beruházásokat támogatni, amelyek munkahelyeket tesznek tönkre. Persze elbocsátásokat nyilván van, amikor szükség van. De nézzük meg, hogy mi a helyzet a munkahelyteremtésre tett hatással. Említette ön, hogy Európában egy nagyon is diversifikált, differenciált banki tájkép uralkodik. Nem gondolom, hogy többen, vagy nem biztos mindenki szereti megőrizni ezt a sokszínű banki világot. Éppen ezért nagyon fontos a hatástanulmányban megnézni, hogy ennek a jogszabálynak milyen hatása lenne erre a nagyon is differenciált banki kultúránkra, kivált